továbbra is együttműködhessen a parlamenttel és a fejlesztési szakbizottsággal a e fontos kérdésben. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm. Köszönöm szépen! Köszönöm az alelnök úrnak, kedves kollégák! A vitát befejeztük, a szavazás holnap délben lesz. Jó éjszakát kívánok!